javaslatot 30 szavazattal elutasítottuk. Világos volt, úgyhogy sajnálom, nem arról van szó, hogy nagy vagy kicsi képernyőn jelentetjük meg a számokat. A számok egyértelműek voltak, de a technikai problémát azonban a szolgálatok felé jelzem. Akkor szavazunk az állandó bizottságok összetételéről, amit az elnökök értekezlete Nyújtod be, ö, egyes pont mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. El, szeretnék, hogyha ellenőriznénk? Jó, akkor megnyitom a szavazást. La votazione Lezárom a szavazást. Megállapítom, hogy elfogadtuk ezt a módosító indítványt. A határozat egészéről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen! A napi rendünkön tehát már sikerült módosítani, ezt véglegesítettük. Megadom a szót. Köszönöm, elnök Akkor Ügyrendi kérdés. Vajon úgy tűnik, a politikai pártom a UKIP eh, és az évdi folyosóján a nyolcadik emeleten nem működik. A fűtés meg kéne vizsgálni technikai probléma assolutamente sì inviamo subito eh, qualche responsabile dei servizi perché possa controllare. Jó, hát küldünk valakit azonnal, hogy ellenőrizze a helyzetet. És bármilyen technikai probléma merülne fel, azt oldja meg. A bizottság és a tanács nyilatkozata következik a Máltai elnökség programjáról.